Az elnök. <laughs> So, die Sitzung ist hiermit wieder. Ezzel megnyitjuk az ülés folytatását, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket megnézhetik. van Van-e kifogások a jelen formájában, úgy látom nincs kifogások ezzel ellen, ezzel a jegyzőkönyvet el is fogadtuk. A napirendünk első pontja